Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir Kedves kollégák, szeretnénk elkezdeni az ülést. Hinsitzen bitte. Kérem mindenki foglaljon helyet, és fogja be a száját. Sitzung des Haushaltskontrollausschusses heute zur Megnyitom a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság ülését és megvizsgáljuk a számvevőszék 2013-as éves beszámolóját. Caldera úr, az elnök itt van velünk. Mielőtt azonban rátérünk erre a napirendi pontra, lenne néhány bejelenteni valóm. E-mailben megkapták a napirendet, ez a bevett eljárás. Szeretnék a Kont News-ra utalni, és ott összefoglalt intézkedésekre. 18.30-ig ülésezünk ma, és Caldera úr ugyan nem panaszkodott, de azért felhívta a figyelmünket arra, hogy holnap nehéz lesz bejutni a parlamentbe a sztrájk miatt, úgyhogy a főtitkárral közöljük ezt a fenntartását. Ezt az ülést az interneten közvetítjük. A hármas napi rendi pontban megtalálják az októberi üléseinknek a jegyzőkönyvét. Október 21-én e-mailben ki is küldtük ezeket, hogyha van elvetésük, a mai nap végéig kell ezt közölniük, különben elfogadottnak minősítem a jegyzőkönyvet. Aztán a négyes napi rendi ponthoz eljutottunk. Raportőrként felelőse vagyok a számvevőszék éves jelentésének, és utána szeretnék ilyen minőségemben hozzászólni. Georgieva biztos asszony ma a bizottság első ülésén vesz részt, úgyhogy még elfoglalt, de kb. 9 óra 30 perckor megérkezik hozzánk, és természetesen akkor megadom neki a szót. Szeretném üdvözölni még egyszer Caldeira urat, és eszembe veszek többi tagját is, nagyon sokan vannak ma itt velünk, nagyon örülünk, hogy itt vannak, üdvözlöm Önöket, mert ez egy nagy alkalom, elnök úr, meg is adom ennek a szót. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt tagok, megtiszteltetés számomra, hogy a számvevőszék 2013-as pénzügyi év éves jelentését beterjeszthetem ennek a szakbizottságnak a parlamentben. A bíróság, a számvevőszék tudatában van annak, hogy nagyon fontos pillanatban született Európa történelme szempontjából ez a jelentés. Új tagjai vannak önöknek ebben a parlamentben, ebben a szakbizottságban is. A hét eleje óta új arcokkal találkozhat az ember az Európai Bizottságban is. Ami a pénzügyi irányítást illeti, új szabályok és új programok születtek meg 2014 és 2020-as időszakra. Most ezeket a programokat megfelelően meg kell valósítanunk és alkalmaznunk. Még ha a válság legrosszabb része mögöttünk is van, akkor is a korlátozott pénzügyi erőforrásainkkal okosan kell gazdálkodnunk. A számvevőszék teljes áttekintést szeretne az új pénzügyi kockázatokról, figyelembe véve a számvevők, az auditorok tapasztalatait, és önöknek is lehetősége nyílik arra, hogy megvizsgálják. Ez az éves jelentés nagyon sok tapasztalatot tartalmaz a 2013-as pénzügyi vezetés tapasztalatairól és azokról a várható kihívásokról, amelyekkel szembenézünk majd. Tisztelt tagok! Az új költségvetési időszak elején mi megállapítottuk, hogy az európai pénzügyi irányítás nem volt elég hatásos általában véve. Elköltöttük a költségvetési kereteket, de még lehet javítani a hatékonyságot, hogy hogyan költjük el az alapokat. nem csak azt kérjük, hogy az erőforrásokat elköltsük, hanem azt is, hogy betartsuk a vonatkozó szabályokat, és hogy az állampolgárok felé teljesítsünk. Be kell, hogy tudjunk számolni a pénzek elköltéséről, a szabályok követéséről, és arról, hogy mennyire vagyunk hatékonyak, hogy érjük el az eredményeket. Nyilvánvalóan ez egy nagyon kényes eljárás, az éves jelentésünk figyelmeztet arra, hogy ha mind a három elemet együtt nevezzük figyelembe, az kockázatos lehet. A kérdés az, hogy az Európai Unióban és a nemzeti szinteken a pénzügyi szereplők milyen jól teljesítettek 2013-ban, és milyen tapasztalatokat vonhatunk le. Ami a költségeket illeti, a 2013-as kifizetések a maximálisan elérhető erőforrások 99%-át értékel. Több mint 148 milliárd eurót költöttünk el, ez több mint 18 tagállam összesített költsége. Ez pedig 290 eurót jelent állampolgáronként az Európai Unióban. A költségvetés keretében több millió egyénnek és szervezetnek eszközöltünk kifizetéseket gazdáknak, KKV-knak és közszolgálati szervezeteknek. A jelentésünkben megállapítottuk, hogy megfelelően feljegyeztük ezeket a kiadásokat, megfelelőek a nemzetközi költségvetési normáknak. Ez mindig is így volt 2007 kezdete óta. Más szóval. Más szóval. Pozitív véleményt alkottunk a 2013-as számvevésről, amelyet az Európai Bizottság állított össze. De van két aggasztó terület, a pénzügyek, a pénzforrások kezelését illetően. A kifizetések magas volumene ellenére az elkötelezettségek és adósságaink még mindig nőnek, és nőttek 2013-ban. 322 milliárd eurót értek el 2013 végére, és mint hogy a 2014-es költségvetésben nőknek az elkötelezettséget nőni fog ez az összeg. Ez különösen akasztó, mert először történik meg, hogy a kifizetési plafon reál értékben nem változik. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy az európai programokat hogy lehet finanszírozni. Ezért a számvevőszék megint azt ajánlotta, hogy a bizottság egy cash flow előrejelzést készítsen el. Ezen kívül az európai pénzek jelentős részét pénzügyi eszközökbe befektettük már, a bizottság a jövőben ezeket még inkább igénybe akarja venni. Ezeket a pénzeket arra hasznosítjuk, hogy projekteket, garanciákat, alaptőkéket hozunk létre. De a bizottság adatai, szeptemberi adatai 2013-ból azt mutatják, hogy a 14 milliárdnak, amelyet 2007 és 2013 között hasznosítottunk, csak a 47 százalékát fizettük ki kedvezményezetteknek. Ez pedig azt jelenti, hogy csak 37-ről 47-re nőtt ez az arány, annak ellenére, hogy maguk az alapok 8 milliárdról 14 milliárdra ugrottak meg. Ezen kívül ez a rendszer nagyon nehéz, nagyon nehéz nyomon követni, ami azt jelenti, hogy a felügyelet kérdése megoldatlan. Ezért aztán a számvevőszék azt ajánlja, hogy az valós cash flow szükségleteket vegye figyelembe a bizottság a programok esetében. Tisztelt képviselők! Az európai költségvetést elköltjük, de megint csak nyilvánvalóvá vált az auditálások folyamán, hogy mennyi esetben nem követjük a szabályokat a kifizetések esetében. A szerződések előírják, hogy éves auditálást végezzünk, és biztosítsuk azt, hogy az európai költségvetés szabályos, megbízható és átlátható. Mint az előző években, a számvevőszék megállapította, hogy általában véve a 2013-as bevételek szabályosak, a pénzügyi elkötelezettségek is szabályszerűek, de a kifizetések során megjelennek hibák. Igazából reprezentatív mintavétel során fedeztük fel ezeket a hibákat, és ez a fajta módszer lehetővé teszi, hogy a hibarátát jól bemérjük a különböző költségvetési területeken. 2013-ban úgy becséltük, hogy a kifizetések hibarátája 4,7 ez az arány 4,8%-ot 2012-ben. Ahogy tudják, a becsült uh, hiba ráta meghaladta azt a küszöböt, amit megállapítottunk, 2%-ot, ami elfogadható lenne. Majdnem minden költségvetési területre kihatott ez a hiba. Az egyetlen különbség az Európai Unió saját adminisztrációjára elköltött 10,6 milliárd euró. A hibák nem csak, hogy az operatív költségek területén fordultak elő, hanem minden területen, ahol az Európai Unió erőforrásokat használ fel. Hol magasabb a hibaráta? Ott, ahol a bizottság és a tagállamok közösen irányítják a programokat. 2013-ban az alapok 80%-át illetően ez a hibaráta 5,2% volt. Azokon a területeken, ahol az Európai Bizottság az irányító, ez a hibaráta csupán 3,7%. Ahogy 2012-ben is, a leghibásabb területek a regionális politika és a vidékfejlesztési politika. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a belső auditálás nagyon fontos eredményeket hozhat. A jelentésünk megállapítja, hogy az Európai Bizottság és a nemzeti hatóságok korrekciós intézkedéseket tettek, hogy a beazonosított hibákat kiavítsák. Ha nem alkalmazták volna a korrekciós intézkedéseket, a számvevőszék úgy becsli, hogy a hibaráta meglehetősen magasabb lett volna, 6,3%, nem 4,7%. Ez azt mutatja, hogy a korrekciós mechanizmusok a hibák beazonosítására és kijavítására hatékonyak. Csak úgy, mint előző években, a nemzeti hatóságoknak megfelelő tájékoztatást adtunk, még azelőtt, hogy visszatérítéseket kértek volna. Például a vidékfejlesztés területén ez a fajta eljárás csökkenthette volna a hibarátát 6,7%-ról 2%-ra. A számvevőszék úgy gondolja, hogy a tagállamoknak erőfeszítéseket kell tenni a nemzeti hibák korrigálására, illetve a nyújtott információtartalmak minőségének javítására bár nem a számvevőszék feladata az, hogy a hatékonyságot fokozza nemzeti szinten, de a mi feladatunk az, hogy megállapítsuk, hogy a jelentésünk a valóságot jól tükrözi el. Ahogy már mondtam, az eredmények azt mutatják, hogy a bizottság a kockázati rátát alábecsli valószínűleg, hogy ha csökkenteni szeretnék ezt a hibarátát a tagállamok, akkor jobb információt kell szolgáltatniuk a költségekről és a korrekciós intézkedésekről, de ami legfontosabb, hogy a probléma gyökerét megoldják. A jelentésben van egy lista, hogy a nemzeti hatóságok miféle hibákat kell, hogy korrigáljanak például, hogy a, egy cég KKV-ként kér visszatérítés, miközben igazából nagyvállalat. Aztán például egy reptéri projekt, amely a tenderében nem adott esélyt más cégeknek, illetve a legelők és termőföldek után kért visszatérítések. Ez azt jelenti, hogy gyakran komolyan sérültek a közbeszerzési szabályok és szabálytalanok a bevallások a mezőgazdasági projektek területén. Nemzeti és Európai Unió szinten a prevenció kellene, hogy a cél legyen, és csak másodszorban a hibák beazonosítása és kijavítása. Nagyon fontos, hogy a kritériumok teljesítése a közbeszerzés területén garantálná, hogy a szabályoknak megfelelően történik a tendereztetés. Tisztelt képviselők! 2007-2013 folyamán az európai alapok kezelése az elérhető pénzek elköltéséről szabálykövetésről, és csak harmadsorban szólt a hatás tanulmányokról. Ez pedig azt jelenti, hogy az Európai Unióban hogy működik a pénzügyi alapok kezelése. Nemzeti és EU szinten nagy nyomás nehezedik az illetékesekre, hogy felhasználják, felszívják az alapokat, ugyanakkor viszont nincs ösztönzőjük arra, nincs megfelelő ösztönzőjük, hogy el is költsék ezt a pénzt. Ezért az elérhető erőforrások felszívását és ennek kimutatását tartják fontosnak a tagállamok, és nem az eredményességet. Ennek változnia kell, hogyha a teljesítményt javítani akarjuk. Az éves jelentésünk tizedik fejezete nagyon sok példát azonosít be. A 19 külön jelentés alapján, amelyet a számvevőszék 2013-ban elfogadott, hogy hogyan lehetne javítani a teljesítményt. A számvevőszék üdvözli a bizottság kezdeményezését, hogy egy teljesítményorientált kultúrát kövessünk. Az uniós és nemzeti szinteken el kell kötelezni magunkat, hogy a lehető legjobb eredményeket érjük el a korlátozott erőforrásaikkal. Az is fontos, hogy a megfelelő ösztönzőket biztosítsuk a teljesítmény fokozására. A jelentésünkben azt mondjuk, hogy nagyon fontos a teljesítményorientáltság ezért. De, hogyha megfelelő ösztönzőket akarunk megvalósítani a tagállamok felé, akkor ehhez kell igazítanunk a célkütőzéseket és a tájékoztatás minőségét. Hangsúlyoztuk azt is, hogy a jobb tájékoztatás előfeltétele annak, hogy a beszámoltathatóságot, elszámoltathatóságot fokozzuk. Az elmúlt években a teljesítményről való jelentések területén nagyon fontos előrelépések történtek, például a bizottság éves jelentése is ezt tükrözi. De a számvevőszék úgy gondolja, hogy a keretet javítani kell. Nem utolsó sorban azért, mert túlságosan széttagolt, és az Európai Unió hozzáadott értékét és a 2020-as stratégia céljainak megvalósítását nem veszi kellően figyelembe. Ahogy már mondtam, nem arról van szó, hogy megállapítsuk, hogy hogyan elnézést összekevertem a diáimat. Tehát három alapvető ajánlást teszünk a bizottság felé. Először is egy koherensebb jelentés, teljesítményjelentési formát valósítunk meg a jövő évre, aztán az európai 2020-as célokat jobban figyelembe veszük harmad részben, pedig a bizottsággal együtt felelősséget kell válnunk a politikai eredményekért. Elnök asszony, tisztelt be is fejezem. Az európai költségvetés kezelése jobb lehetne, és jobb is kellene, hogy legyen. De nem csak arról van szó, hogy hogyan költjük el a pénzeket, hogyan követjük a szabályokat, és hogyan érünk el eredményeket, hanem arról, hogy a hármat egyszerre tegyük meg jobban kezelhetővé kell tennünk a költségvetést, és egyértelművé kell tenni a célokat. Ezek alapvető leckék, amiket a 2007-2013-as költségvetési időszak során tanultunk. Ezt megtalálják a kohéziós és mezőgazdasági költségekről való jelentésünkben, amit ma adott ki a szemvevőszék. A számvevőszék teljes mértékben elkötelezte magát, hogy támogassa az EU-s intézményeket, a parlamentet is, hogy a lehető leghatékonyabban kezelhessék az EU-s erőforrásokat. Ezt el is várják tőlünk az állampolgárok. Köszönöm. Vielen Dank, Herr Präsident. Ähm, Köszönöm szépen, elnök úr, és jelentéskészítőként äh, az az előnyöm, hogy már egy nappal hamarabb láttam ezt a jelentést, elolvashattam ezt a jelentést, és önnek, munkatársainak, a számvevőszék munkatársainak szeretnék gratulálni, és szeretném megköszönni mindannyiunk nevében, az Európai Parlament nevében, a bizottságunk nevében ezt a munkát, ugyanis nagyon fontos információkkal szolgáltak. Kedves kollégák, nem csak az éves jelentésről van itt szó, hanem van egy másik dokumentum is, ezt mi országspecifikus ajánlásként követeltük a legutóbbi mentesítéskor, ezt meg is kaptuk most. Ez egy áttekintés az EU 2007-2003 közötti kiadásairól, tehát ez megvizsgálja a költségvetés végrehajtásának eredményeit az elmentett periódusban. Szeretném megköszönni önnek ezt is, mert ezáltal közelebb kerülünk a célunkhoz, a fontos eredményeket láthatjuk ebbe. Valóban nagyon fontos ez a dokumentáció. Mindenképpen meg fogom ezt vizsgálni a mentesítés során. Nagyra becsüljük azt, hogy önök a parlament igényeinek megfeleltek, segítettek nekünk abban, hogy elvégezhessük a munkánkat. Szeretném üdvözölni a Költségvetési Bizottság elnökét, Atói urat. Örülünk annak, hogy itt van körünkben. Mielőtt még Georgiával biztos azt, hogy megérkezne. Néhány dolgot szeretnék elmondani jelentéskészítőként. Én vagyok ugyanis a jelentéskészítője az éves jelentésnek. A 7,1-es adattal kezdjük, a 4,7-es adattal kezdjük. Nem tudjuk, hogy sikerül-e megállítani a szabálytalanságok trendjét tavaly 4,8 volt, a 4,7%-os nem szabályszerű kiadások, ez 7 milliárd eurót tesz ki évente, ez nem lehet mindegy számunkra, ez nem semmiség. A pénzügyi korrektúrák megtörténtek, és a számvevőszék számszerűsítette ezeket a korrektúrákat, és ezek a 1,6%-ot tesznek ki, és 2,3 milliárd eurót. Hogyha a pénzügyi korrekciót hozzáveszünk a 4,7%-hoz, akkor 3,6-tot tesz ki a szabálytalanság, és ez 9,4 milliárd euró. Fontos ezt tudni, hiszen látnunk kell azt, hogy milyen fajta végrehajtási eredményekkel kell szembenéznünk, és ezzel 3,6%-kal is foglalkoznunk kell nem csak a 4,7%-ot kell megvizsgálnunk. Még egyszer szeretnék visszatérni erre a dokumentumra, amit most először kaptunk meg. Ez azt mutatja, hogy azok az országok, ahol a nagyobb problémák vannak, Olaszország, Románia vagy Görögország, ők azok, akik a pénzeket a lehető rosszabbul hívják le. Tehát azon kell lennünk, hogy megvizsgáljuk azt, hogy hol vannak a problémák az EU eszközök végrehajtásakor az EU tagállamokban. 2013 esetében kicsit másfajta volt a sorrend, azon országok esetében a legnagyobb problémák voltak. A regionális kérdésében most már nem Csehország, hanem Szlovákia jár elő, utána a Spanyol Királyság, majd Belgium, és agrárterületen pedig Román, Románia, Bulgária, Portugália és Görögország igen, tessék, elnök asszony, én szeretném azt tudni, hogy milyen fajta dokumentumról beszél, ugyanis én ezt nem kaptam meg, milyen dokumentumról beszél ön itt konkrétan. Nem erről a éves jelentésről beszél, hanem az érdekelne, hogy melyik jelentésről beszélt, nem kaptuk ezt meg, a koordinátorok szerették volna ezt megkapni, mert akkor jobban meg tudnánk érteni az ön előadását is. What is you know, What about, know wir werden die Frage gleich anschließend klären. Mindjárt tisztázzuk ezeket a kérdéseket. Ez egy kis dokumentum. Bács Tásznál ott van, tehát megkapták a képviselők is, megkapta mindenki. Elérhető ez a dokumentáció kint. Minden képviselő megkaphatja ezt a dokumentumot. Also eh, kollega most jól összezavarta a termet, köszönöm, de a dokumentumokat mindenki megkapta a postaládájában, tehát lehet, hogy meg kell nézni a postaládát, és akkor megtalálják a dokumentumokat, de időközben Üdvözlöm Georgiával biztos asszonyt. Meg is szakítom az hogy kezet fogják vele. Ja, liebe Kollégin, liebe Kedves kollégák, folytatom tovább az értékelésemet, úgy, mint jelentéskészítő tehát a dokumentumok mindenki számára elérhetőek, és mindenki ezt elveheti maga számára. Minél gyorsabban lenyugszik mindenki, annál gyorsabban tudjuk folytatni az ülést. Köszönöm, kedves kollégák! Szeretném néhány sürgető kérdést önökkel együtt megoldani. Azok a sürgető kérdések a következőek. A számvevőszéki jelentés megmutatja azt egyértelműen, hogy az tagállamoknál, a hatóságoknak továbbra is javítaniuk kell a teljesítményükön. Az információk, amiket a tagállamok adnak az EU számára, az eszközök végrehajtásáról nem megbízhatóak, ezt állítja a számvevőszék, és a, a hazug szót is akár meg lehetne itt említeni. Elég sok esetben, mint egy 76 esetben felfele korrigáltak, olyan hibaszázalékok vannak, amelyek aggasztóak, például az agrárterületen vagy vidékfejlesztés területen 6,7 százalék, és majd a mentesítés során is foglalkoznunk kell azzal, hogy az agrárfőigazgatóság miért 5,2%-os arányt említett a vidékfejlesztés területén. Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a regionális főigazgatóság miért mondja azt, hogy 2,8% volt a hiba százalék, a számvőszék pedig 6,9%-ot említett. Nem igazán lehet ezeket a kérdéseket figyelmen kívül hagyni. Ha tovább olvasunk, és köszönöm a számvőszéknek ezeket a példákat, mert megmutatja azt, hogy számunkra nagyon fontos az, hogy foglalkozunk a tagállamokkal, hogyha az, ezt a projekteket megvizsgáljuk, amely minden esetben azt mutatja a tagállamokban, hogy az 500%-kal több fizetést kapnak azok a kollégák, mint akik nem szinten dolgoznak tehát ezt meg kell vizsgálni, ez nem elfogadható. Szeretné köszönetet mondani a számvőszéknek azért, amiért ezeket a példákat megemlítette. A regionális alapokkal gondot jelent az állami segítségnyújtás, és Káldájra elnök urat arra kérném, hogy mondjon majd valamit erről, hogy a nem megengedhető állami támogatás, ez véletlenszerű-e, vagy inkább emögött valami rendszerszerűség rejlik, és hogyan tudnánk ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. A hatóságok, az igazgatás hatékonysága már legalább tíz éve téma, amióta én tagja vagyok ennek a bizottságnak, és foglalkoznunk kell azzal is, hogy a szemináriumok, tréningek, továbbképzések mire is szolgálnak, amiket az adófizetők pénzéből fizetnek. Már 20 hallhattuk azt, hogy mindig ugyanazok a hatóságok azok, amelyek ezeket a hibákat elkövetik, némelyik hatóság már a top 10-es listába is bekerült, és a mentesítés kapcsán ezzel is foglalkoznunk kell majd, de ugyanígy foglalkozni kell az érdekellentétekkel is. Hogyha hibákat fedeznek fel, akkor azokat korrigálni kell. Gyakran előfordul az, hogy itt megválasztott politikusokról van szó regionális helyi szinten, és lehet, hogy ugye egy hivatalnok nem lesz túlságosan közkedvelt ezen személyek körében, ezért inkább lehet, hogy nem foglalkozik ezzel. A pénzügyi korrektúrák nem segítenek abban, hogy ezeket a problémákat nem tudják megoldani, akkor, hogyha nem oldják meg a fenntartható fejlődés, illetve növekedés és foglalkoztás kérdéseit. ugyanis ezek nem változtatnak a helytelen kiadások alapjain, az elmúlt években sem történt ez meg, ezért a pénzügyi korrekciók sajátosságával is foglalkoznunk kell. Ezek nem oldják meg az tulajdonképpeni problémát, az adóvezetőkkel fizetheti ez meg, amit majd továbbadnak az EU-nak ezeket a kiadásokat tehát a megosztott irányítás továbbra is gondot okoz. Mindenképpen majd javaslatokkal fogok élni. Az Európai Számvevőszék nagyon fontos problémákat vetett fel ezzel a jelentéssel, a pénzügyi eszközök helyzetét például, az EU kötvények. Olyan dolgokról van szó, amelyek nem igazán kötődnek egymáshoz, vannak köztes bankok, amelyek a mérlegüket feljavítják ezekkel. Csak 47%-a az átutalt pénzeknek jut el a végkedvezményezethez. nem tudom, hogyan lehetne ezzel pontosan foglalkozni, hogy hol vannak ezek a pénzügyi eszközök. Azt kérem a számövőszéktől, hogy még egyszer mondja el azt, hogy a már meglévő szabályok miért nem tudják ezeket a kérdéseket megoldani, nem tartják ebbe ezeket a szabályokat, vagy maguk a szabályok nem helyesek, tehát mindenképpen ezt tisztázni kell. A második probléma, amivel foglalkoznunk kell, ez egy alapvető probléma, azt láthatjuk, hogy az Európai Unió egyre nagyobb részét fizeti ki a projekteknek, 50-55%-ot, a többi pedig EU kötvények által, tehát azt láthatjuk, hogy az EU egyre nagyobb összegeket fizet ki. Örülnék, hogyha itt kaphatnánk egy áttekintést arról, hogy mennyi projekt tartozik ebbe a vegyes finanszírozásba. Kádeira elnök úr elmondta, hogy az új parlament első mentesítése ez, és általában ez egy különleges mentesítés szokott lenni, az új bizottság eh, is eh, nyilatkozik erről, ők az illetékesek ebben, de nem a felelősök ebben. Úgy gondolom, hogy jelentéstevőként és sokat tudok segíteni majd az új kollégáknak. Én emlékszem még az első mentesítésemre 2004-ben, akkoriban nem volt semmilyen módosítás a jelentéskészítő jelentéséhez. Ne aggódjanak, én nem álmodom ilyenről. Ez csak jele volt annak, hogy nem annyira egyszerű elboldogulni ezzel a kérdéskörrel a mentesítés kapcsán. Jónak tartom azt, hogy a szakbizottság elnökségében megvédtük ezt a mentesítést. Vogan kollega, illetve Jevalova kollega, illetve Nika kollégák felelnek ezért a mentesítésért más szakbizottságok részéről. Úgy gondolom, hogy ki kell használni azokat az esélyeket, amiket kaptunk, nagyon fontosak a számvőszék ajánlása is, nagyon fontos a pénzügyi, a költségvetési rendelet reformja is. Elnök úr, én azon gondolkodom, hogy a külön jelentéseknél, amikor gyorsan kapunk utalásokat a számvőszéktől, ezek nem ellentmondásosak. E, lehet, hogy a bizottsággal egy informális találkozó során lehetne tisztázni neked a kérdéseket, vagy akár ezt lehetne egy másfajta eljárással helyettesíteni. Kíváncsi vagyok az ön véleményére. A szabizottság nevében szeretnék önnek köszönetet mondani, és Georgiéva biztos asszonyt üdvözlöm, akinek meg is adom a szót, hogy a bizottság álláspontját tárja elénk. Még egyszer köszönöm szépen azt, hogy eljött hozzánk. Uh, Köszönöm. Elnök asszony. Előadó asszony. caldeira elnök úr. Tisztelt képviselők. Most először képviselem az Európai Bizottságot a mentestési eljárás felelőseként. És rögtön az elején ezt szeretném elmondani, hogy tisztában vagyok azzal, hogy mennyire nagy kihívás vár ránk, amit nem veszek félváról. Ahogy azt Juncker elnök úr mondta az Európai Parlamentben tartott beszédében nem is olyan régen, Európa hitelességének eh, egy részét elvesztette, az emberek belévetett bizalmát. Is to rebuild them. For... Nagyon sürgős feladatunk az, hogy eh, visszanyerjük az emberek bizalmát. Talán ez az egyik legfontosabb feladata az új Európai Bizottságnak, és a mentesítési eljárás az az eljárás, amely lehetővé teszi a parlament számára, hogy értékelje azt, hogy az Európai Bizottság pénzügyi igazgatása hogyan alakul, ebben a kontextusban roppant fontos szerepet játszik. Az ön előtt fekvő jelentés amelyet tegnap este végig, amin tegnap este végig rágtam magam Caldeira úr. 2013-as évről szól, amely az előző pénzügyi keret utolsó éve. Mi a, miért fontos ez? Azért, mert soha nem látott kifizetési eh, összeg kifizetett összegekről beszélünk, 148 milliárd euróról van szó, ami a pénzügyi eh, ellenőrzés terén is óriási feladatot ró ránk. Tudjuk, hogy az európai eh, szemvevőszék mennyire komoly munkát végzett, már megint. Kádeira úrnak és munkatársainak köszönettel tartozunk ezért. A jelentésben leírtakat üdvözöljük, Pár kivételtől eltekintve egyetértünk velük, és mi ezt építő jellegű kritikának fogjuk fel, amely segítheti az Európai Bizottságot abban, hogy a közös célunkat, a jobb pénzügyi igazgatást megvalósítsuk. Bár valószínűleg idén is meghaladja a, majd a lényeges hibaarány a kétszázalékos küszöböt. Ugyanakkor örülök annak, hogy a szemvevőszék megalapításai szerint a tavalyi hiba arány növekedés tendenciáját sikerült megállítani. Remélhetőleg meg is tudjuk ezt fordítani ezt a tendenciát 4,7%-ra csökkenthetjük az előző 4,8%-ához képest. Pont egy olyan évben, amikor ilyen magas volt a kifizetések aránya, mint említettem az utolsó év a pénzügyi keretből, ez nem kis eredmény. Remélem ez jól mutatja, hogy az Európai Bizottság évek során tett erőfeszítései kezdik meghozni a tőlük várt eredményt, persze további munkára van szükség ezen a téren. Örülök annak is, hogy az számbevőszék megállapítja azt, hogy a lényeges tévesállításoktól mentes az, az éves beszámoló, és hogy a, az adminisztratív kiadásokra vonatkozóan sikerült a 2%-os küszöb alá a lényeges hiba arányt a közös irányítás halátartozó kohézus politika és agrárpolitika terén állapított meg leginkább szabályossági problémákat, jogszerűségi problémákat a számövőszék. Nagyon fontos, hogy itt a tagállamok is vállalják a felelősségüket, velük együtt kell dolgoznunk ezen a téren. a szabályok bonyolultsága miatt gondolok a közbeszerzésekre, az elmi támogatásokra, illetve a támogathatósági szabályokra különösen nagy kockázatot jelentenek, és éppen ezért az első szintű ellenőrzést javítani kell, a tagállamokkal együttműködve működhet ez csak. Mit tehet tehát az Európai Bizottság konkrétan annak érdekében, hogy a magas hiba arányjal valamit kezdjünk, amelyet a tagállamokban tapasztaltunk? Először is a megelőzés oldalán sokat tettünk annak érdekében, hogy a tagállamokban az ellenőrző szerveknél javítsuk a, a helyzetet. Gondolok itt a világosabb iránymutatásokra, a kapacitásítésre, a továbbképzésekre. Ha mégis előfordulnak hibák, akkor az Európai Bizottságnak a feladata az, hogy az uniós költségvetést megvédje, a megfelelő korrekciós mechanizmusokkal. Hadd hozzak -e ezekre néhány példát. Nagyon szigorúan alkalmazzuk a kifizetések megszakítására és felfüggesztésére vonatkozó politikánkat, hogyha a végrehajtási vagy ellenőrzési rendszerben gyengeséget találunk, akkor azonnal leállítjuk a kifizetéseket, és ezeket csak akkor lehet újraindítani, hogyha megbizonyosodtunk arról, hogy a problémákat sikerült megoldani, és valóban javult a rendszer. Ehhez gyakran arra van szükség, hogy egy tényfeltáró auditot látogatást tegyünk, vagy a, amelyet vagy a bizottság végez, vagy a felelős tagállami számvevőszék. Az agrárium területén az Európai Bizottság visszafizetteti azokat a kifizetéseket, amelyek alaptalanok voltak. Az elmúlt öt évben ez két százalékkal csökkentette az uniós költségvetésre vetített kockázatot. Persze az, hogy visszafizethetjük, azt jelenti, hogy már egyszer kifizetésre került a pénz, de a kettő között eltelt időt megpróbáljuk minél jobban lerövidíteni. Az, a kockázat alapú audit stratégia értelmében konkrét és tematikus rendszer auditokat végeztünk, annak érdekében, hogy segítsük a tagállamokat abban, hogy ők maguk hatékonyabban felismerjék ezeket a hibákat. A célzott auditoknak köszönhetően, és itt persze utalnom kell a számvőszék fontosságára, illetve hát a tagállamokban is azért javult a helyzet, ennek köszönhetően az Európai Bizottság a nemzeti végrehajtási és ellenőrzési rendszerek fő gyengeségeire sikerült rávilágítanunk, és így segítettük a tagállamokat abban, hogy a megfelelő kiigazításokat végrehajtsák. Az Európai mm, Költségvetés Védelméről kiadott közleményben mm, is tetten érhető mindez. Az uniós költségvetés védelméről szóló közlemény jól mutatja, hogy a megelőző és korrektív intézkedések biztosítják azt, hogy a szabálytalan kifizetéseket kizárjuk az uniós költségvetésből, mivel több éves jellegű az uniós költségvetés és a korrektív eljárások roppant bonyolultak, így tehát elkerülhetetlen az, hogy a pénzügy kiigazítást és a, a, a pénzek visszakövetelését csak azután tudjuk megtenni, hogy már egyszer kifizettük ezeket a pénzeket. Ugyanakkor úgy érezzük az Európai Bizottság részéről, hogy ezt is figyelembe kell venni, amikor az éves hibarányt becsüli az Európai Számlavészék. Tehát a több éves rendszerekre tehát éves beszámolókat készítünk több éves programokról, ahol nyilván a korrekciós mechanizmusok is csak több év alatt működhetnek. 2013-ban 3,4 milliárd eurót fizetett vissza, vagy követelt vissza, ami a kifizetés a 2,3%-át jelentette az elmúlt évben. Ez átlagban évi 2,9 milliárd volt, tehát a kifizetések 2,2%-a. Ez a szám is mutatja azt, hogy a jogtalan kifizetések jelentős részét sikerül visszafizetetni, visszakövetelni és visszaszedni. Amikor a programokat lezárjuk, a programok vége felén, akkor ezek az intézkedések biztosítják, hogy a jogtalan kifizetések eh, legnagyobb része visszafizetésre kerüljön. A 2014 és 20 közötti programozási időszakra vonatkozó új szabályok a jobb eh, pénzügyi gazdálkodás felügyeletét meg tudjuk szigorítani, eh, hogyan tudjuk ezeket a szabályokat eh, végrehajtani. Először is itt az egyszerűsítés. Egyszerűsített eh, költségelszámolás csökkenti a kedvezményezetek adminisztratív terhét, ahogy a szemvőszék is kiemeli az éves jelentésében, így kevesebb hiba is alakulhat. Tehát tovább kell menni az egyszerűsítés útján amennyiben ez lehetséges. A második a harmonizáció, a különböző alapok szabályainak harmonizációja. Például az agrárpolitika és a kohéziós politika terén a szabályok egymáshoz közelítése. A kohézió terén pedig az előzetes kifizetéseknek 10%-át az éves beszámoló végéig ne lehessen elköteni. Hogyha komoly szabálytalanságokat vagy hiányosságokat találunk az ellenőrzési rendszerekben, akkor a nettó pénzügyi kigazítás következhet be minden szakpolitikai területen, amely a közös végrehajtás alá tartozik, tehát így a tagállamokat is komolyabban felügyeljük. Az igazgatási nyilatkozatok és az önkéntes elegű nemzeti nyilatkozatok nagyon fontosak lehetnek. Az Európai Bizottság ajánlásokat ad majd az elkövetkező napokban a nemzeti nyilatkozatok intézményközi munkacsoportjával együttműködve. A pénzügyi korrekciókat kombinálni kell a kifizetések felfüggesztésének eszközével. Ez nagyon hatékony módja lehet annak, hogy az Európai Bizottság a szabályoknak érvényt szerezzen. A megbízhatósági nyilatkozat és a, a szemőszék által nyilvánosságra hozott hiba arány nagyon fontos eszköze annak, hogy szemenézzük a kihívásokkal, legyen szó kohézióról vagy agráriumról, nagyon ambiciózusok ezek a szabályok. Persze a szakpolitikákat egyszerűsíteni kell, de hát ezek sokba kerülnek, ezek a politikák Ugyanakkor a korrektív mechanizmusokkal sikerült elérni azt, hogy a tagállami igazgatási és ellenőrzési rendszerek jelentősen jövesüljenek. Például az agrárium terén évente 4 milliárd euróba kerül az ellenőrzés végrehajtása. Így tehát az igazi kihívás az, hogy hogyan tudjuk az igazgatási és ellenőrzési rendszerek hatékonyságát javítani, anélkül, hogy ez további költségeket és bürokráciát jelentene. Hogyan tudjuk az egyszerűsítést a hatékonyabb ellenőrzéssel összeegyeztetni. A 2012-es mentesítési eljárás során az Európai Parlament rámutatott arra, hogy kötelező érvényű vállásokat kell tenni jogi, audit, intézményi elszámoltatottsági és pénzügyi jellegűeket. Barózó úr és Semeta biztos úr által jegyzett levélben, illetve a mentesítési eljárásról kiadott közleményben az Európai Bizottság vállalta, hogy ezeket végrehajtja, ezeket um, az intézkedéseket annak érdekében, hogy a hiba, hiba arány csökkenjen. Ezért ma uh, azt szeretném elmondani, hogy ezt a vállalást uh, én is osztom, tehát én is vállalom, hogy mindezt megtesszük. Uh, rendszeresen elkívánok jönni önökhöz, hogy beszámoljak arról, hogy mit tettünk és mit mi még a teendőnk. A 2013-as pénzügyi évet a, azt jellemezte, hogy a költségvetés nagyon magas szinten került végrehajtásra, az Európai Unió vagyona pedig 155 155 milliárd euró értékű kidevőséggel rendelkezett, ez stabilan változatlan szám maradt de hát természetesen szeretnénk a teljesítmény menedzsment terén is megerősíteni a munkánkat. Az önök szakbizottsága többször is határozottan kérte ezt. Az Európai Bizottság egy egy, egy teljesítmény alapú kultúrát kíván bevezetni, annak érdekében, hogy a hatékonyság és a hatásosság minden szakpolitikai területen megjelenjen számomra ez a legfontosabb eleme a reformoknak, hogyha az adófizetők nehezen megkeresett pénzét hatékonyan kívánjuk elkölteni, és a, és a, az emberek bizalmát visszanyerni, akkor erre van szükség. Mit tehetünk ennek érdekében? A több éves pénzügyi keretben, 2014 2020 közötti évekről beszélünk, és az ehhez vonatkozó pénzügyi szabályok alapján megvan eh, a biztos alapja annak, hogy a jobb eh, költségvetési végrehajtás megvalósuljon. A pénzügyi gazdálkodás megfelelősége és az unió költségvetésének védelme az Európai Bizottság, az új Európai Bizottság eh, prioritása. Juncker elnök úr minden levelében megjelenik ez. A programok új generációja nagyobb hangsúlyt fektet a teljesítményre, a hozzáadott értékre. Betekintetben talán az egyik legfontosabb fejlemény, hogy a hosszú távú teljesítmény mérése is beépült a több éves pénzügyi ciklusba. Különböző partnerségi megállapodások, illetve jogi aktusok, amelyek a 2014 és 2020 közötti több éves pénzükeretre vonatkoznak, teljesítményorientáltabbak. Három folyóelemén hadd világítsak rá. Ennek az egyik a 2020-as európai stratégia vezérli ezeket, és egy úgynevezett teljesítménytartalék is kialakításra került 6% mértékben. Aki jobban teljesíti, többet kap. A második, olyan jelzőszámokat határoztunk meg, amelyek a végrehajtást segítik mérni, harmadsorban pedig a monitoring és az értékelés biztosítatják azt, hogy rendelkezünk a megfelelő adatokkal annak mérésére, hogy a hatékonyság, hatásosság, a hozzáadott értek valóban megvalósulnak. Szeretnék tehát a teljesítményorientáltságra nagyobb hangsúlyt fektetni. A legnagyobb költségvetéssel rendelkező vagy felett diszponáló európai biztosokkal egy ilyen laza hálózatot építünk ki, főként a, a menedzsment tervek előzetes célkitűzéseinek a megvalósításában, illetve az éves tevékenységi jelentések keretében tehetjük ezt meg. Így kell, hogy történjen ez az alapszerződés 318-as szerződése értelmében elvégzendő értékelés és értékelési jelentés keretében is. Én teljes már mértékben támogatom azt, hogy létrejöjjön egy intézményközi munkacsoport, amely a teljesítményorientáltsággal foglalkozik. Az Európai Parlament kérte ezt, és szeretném most már elkezdeni a konzultációt az érintettekkel a tekintetben, és pontosan hogyan is működjön ez a munkacsoport harmadsorban egy olyan hatékony rendszert kell képíteni, amely való, amivel valóban tudjuk mérni a teljesítményt. Hogyan lehetünk ugyanis teljesítményorientáltak, ha nem tudjuk mérni, hogy mi az, hogy mit értünk azon, hogy teljesítmény. Ne azt mérjük, amit könnyű mérni, hanem azt mérjük, ami igazán fontos. Szeretném, hogyha mindenki ezt komolyan venni. Fontos, hogy ez a kockázat, ez ne jelenjen meg. Tudom, hogy a, a célok meghatározása és a célok megvalósulása között jelentős idő telhet el. A szemvőszékkel erről még beszélnünk kell, ez egy kritikus kérdés, hiszen évről évre viszonylag könnyű beszámolókat készíteni, de a kiváltott hatás sokszor csak évekkel később mérhető. Hogyan tudjuk ezt az időbeli eltérést valahogy hát beépíteni az ellenőrzési rendszerünkbe, illetve általában a beszámolókba. A tavalyi év során a 318-as cikke alapján elkészült jelentésből is kiderül, hogy a jelenlegi pénzügyi terv során végrehajtott programok első eredményei 2016-17 körül válható, válnak majd láthatóvá, és igazából majd 2020 után lesznek kézzelfoghatóak. Összefoglalva tehát sok a dolgunk, rengeteg a tennivalónk, annak érdekében, hogy a magas hibarányt tovább csökkentsük, és sokat kell tennünk annak érdekében, hogy egy igazi teljesítmény orientált kultúrát alakítsunk el a költségvetés terén, és hogy jobban mérjük azt, hogy mit is érünk el a programokkal. Ez egy ilyen két pilléres megközelítés, amelynek egyik pilléréből sem engedek. Mind a kettő egyformán fontos. Gressle asszony, amilyen gyakran meghívnak, olyan gyakran én hajlandó vagyok önökhöz ellátogatni. Sajnos Ma van az új Európai Bizottság eh, első ülése, éppen ezért nem tudok végig itt maradni. Van ugyanis egy olyan napirendi pont, amelyre vissza kell térnem a Schumann tére, de ez nem azt jelenti, hogy nem állok az önök rendelkezésére majd szívesen a jövőben. Köszönöm szépen. Németországban van egy mondásunk. Az új seprő jól seper. És a legjobbakat reméljük ezért, figyelembe véve az, önök, az ön teljesítményét és az együttműködését, ezt nagyon nagyra tartjuk, és reméljük, hogy vissza is tér hozzánk. Sokan kértek szót. Hagy kezdjem. Átüi kollégával, a Költségvetés Bizottság elnökével. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök Melnök asszony. Örülök, hogy itt lehetek az önök szakbizottságában, mint egy vendégként. Fontosnak tartom, hogy szoros legyen a, a költségvetési és a költségvetési ellenőrzési bizottságok között ebben a házban. És persze a szemvevőszék is nagyon fontos ebben a folyamatban, olyan információkkal szolgál nekünk, amelyeket figyelembe kell vennünk úgy érzem, hogy a parlamenti munka az ellenőrzésről is szól. Arról is, hogy a közpénzeket megfelelően költsük el. E tekintetben e, egyet értek azzal a megközelítéssel, amely a közpénzek e, e, elköltésének módját elemzi, hiszen meg kell bizonyosodnunk arról, hogy valóban hasznos módon költjük el ezeket a pénzeket, valóban hozzáadott értéket jelentenek mindezek a programok, amelyekre pénzünket költjük. Eh, elnök úr, ön és a kollégái a számvevőszéknél eh, nagyon sokat segítenek nekünk. Ugyanakkor a kohéziós alap, a szociális alap esetében eh, fontos, hogy ne az legyen, hogy a közpénzek azért nem rendelkezésre állnak, úgy érzik az emberek, hogy akkor ezeket mindenképpen el kell költenünk, akkor is, hogyha nem hasznosan tesszük ezt. Fontos, hogy a pénzügyi helyzet konszolidálódjon, főként a pénzügyi egyensúlyra hívnám itt fel a figyelmet. 46 milliárdos negatívumról beszélhetünk. Ez a parlament költségvetésében azért állhat elő, mert, illetve az Európai Unió költségvetésében 46 milliárdos mínusz azért található, mert olyan költségvetési kötelezettségeket vált az Európai Unió, amelyeknek bizony kemoly ára van, például a régi képviselők nyugdíjára gondolok, csak egy példát hozzak. Gondolkodjunk el azon, hogy mi lesz a kifizetetlen számlákkal. Elnök úr a beszámolójában hangsúlyozta, aláhúzta, hogy a, köve, a kifizetések és a kötelezettségvállalások között egyre nagyobb űrtátunk. 2010 óta előfordul az, hogy megérkeznek bizonyos számlák, és ezeket nem fizetik ki azonnal, azért, mert nem áll rendelkezésre a pénz, mert nem mobilizálhatóak ezek az alapok, ezek a pénzek. Elnök úr, tehát kérdésem, különös figyelemmel vizsgálta a számvevőszék a kifizetetlen számlákat. 2000 10 végén 5 milliárd volt, aztán 11 a következőben, 16 milliárd 2012-ben, 23 milliárd 2013 végén, és megközelítheti ez majd a 30 milliárdot ez év végére. És a 2015-ös költségvetésről lassan indulnak eh, a eh, háromoldalú eh, tárgyalások. Azt hiszem, hogy ezek a kifizetetlen számlák majd rányomják a bélyegéket arra, hogy milyen álláspontra helyezkedik az Európai Parlament a tárgyalások során. A számviszék elnökéhez fordulok tehát, rá tudná világítani, hogy mi a helyzet a kifizetetlen számlákkal. Ez számunkra különösen fontos, mert szeretnénk világosan reális képet kapni, világosan látni ez ügyben. Ugyanakkor még egyszer köszönöm a számvevőszék munkáját, és remélem, hogy a parlament valóban teljes mértékben figyelembe tudja majd ezeket venni. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. A koordinátorokkal folytató néppárt Petri Szárvama. Köszönöm szépen, elnök asszony. És nagyon köszönöm a számvevőszék elnökének is, és Georgieva asszonynak. Rövid leszek. Én a legfontosabb kérdésekre szeretnék kitérni. Caldeira úr, az ön előadására reflektálva, bár üdvözlöm, amit elmondott, és nem veszem számba, hogy miket, mert mindig sorra kerülnek ezek minden évben. De van néhány dolog. Az egyik az, hogy ha a bizottság és a tagállamok csökkenteni akarják a hibarátájukat, akkor a költségekről, korrektív akciókról és a költségekről jobb minőségű információt kell szolgáltatniuk. Számomra ez nagyon fontos. Szerintem a minőség nagyon fontos. Az irányítási rendszerek EU-s és nemzeti szinten úgy épültek fel, hogy felszívják az erőforrásokat és a szabályokat betartsák, de közben ne gondoljanak bele, hogy igazából mennyire hatékonyan használják fel a pénzeket. Ez a megjegyzése, ez um, váltotta ki azt a kérdésemet Georgieva asszony, hogy nagyon jó az egyszerűsítés, nagyon jó a jobb teljesítmény, több Európa, minőségi Európa a teljesítmény mértésére. Rendben, de biztos asszony, amikor ön azt mondja, hogy a bizottság a tagállamokkal együtt a fő erősségeit és gyengeségeit beazonosította a nemzeti rendszereknek annak érdekében, hogy a fő hibákat beazonosítsa, és felszólította a tagállamokat, hogy orvosolják ezeket. Nos, ez esetben el kell, hogy mondjam, hogyha figyelembe veszem Caldera úr beszámolóját, szerintem nem, még nem értük el ezt, pedig fontos lenne. És szerintem ez a legfontosabb mindegyikünk számára ebben a szobában. Hol vannak a hibák? Beazonosítsuk ezeket. Én nem hiszem, hogy az kellene, hogy, azon, hogy ö, foglalkoztassunk bennünket, hogy melyik országok ö, követik el a hibákat. Nem mutogassunk az országokra, hanem találjuk meg a hibákat. Minőségileg mérhető munkára van szükség. Ez egyfajta ördögi kör. És egy-két elem állandóan hiányzik. Gressel asszony föltette egy nagyon fontos kérdés. Megfelelőek a jogszabályok? Adottak a jogszabályi keretek? Több szabályra van szükség? Vagy vannak szabályok, csak nem követjük őket? Én inkább úgy gondolom, hogy az utóbbi. Szerintem több, mint elegendő szabály és jogi aktus létezik. A probléma azonban az, hogy nem használjuk őket helyesen, nem használjuk a, azokat az eszközöket, amire szükség van. Amikor az ember egy házat épít, akkor veszi a szögeket, veszi a kalapácsot, és építi, de mi nem használjuk fel az eszközeinket. Jó, nem fogom ezt hosszúra nyújtani, csak mindenki figyelmét felhívnám arra, hogy a mezőgazdasági költségek 2007-2013. Inez, erről beszélünk. Én legalábbis erről beszélek. Mindenki olvassa el ezt, mert ez nagyon érdekes. Szerintem most megtehetjük ezt a döntő lépést a függelékek, a, különösen a kettes függelék végre mind a 28 tagállamot tartalmazza, de ez csak az első lépés. ha az ember ránéz erre a táblázatra, akkor rögtön szembeötlik, hogy a házat még mindig nem tudjuk vele felépíteni. Még mindig vakon építkezünk. Nem látjuk, hogy hol kellene mérnünk. Hol van az, ahol ha javítanánk, akkor jobban és hatékonyabban felhasználhatnánk az adófizetők pénzét. Pedig hát ez a közös célunk, biztos asszony. Én ezt szeretném látni a következő öt évben. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Ajala Szender asszony. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönetet szeretnék mondani Georgieva asszonynak és Kaldera úrnak, hogy eljöttek ide ma hozzánk. Nagyon jó ilyen első vitát folytatni. Én is szeretnék először is elnézést kérni, mert összekevertem a dokumentumokat. Van egy dokumentum, amit kiosztottak nekünk a postaládánkban, volt egy másik, ami itt várt az asztalon, és az egyik dokumentumról beszélt Önkeldera úr, és a másikról az elnökasszony. Tehát elnézést kérek talán egyszerűbb lett volna, hogyha mindenki ugyanarról beszélt, de üdvözlöm a számvevőszéknek a beszámolóját. ha megnézi az ember a dokumentumot, a cím azt mondja, hogy 2007-2013, de igazából én úgy látom, hogy 2009-2013, de mindegy tulajdonképpen. Amikor a 99-es, 2006-os időszakról beszéltünk, ott teljesen más problémákkal álltunk szám, szemben most, ez egy nagyon jó áttekintés. Tehát több éves a költségvetésünk, jó áttekinteni a kiadásokat, bevételeket, hogy hogyan változnak a dolgok. Nyilvánvalóan ez ugyanúgy működik, ez a 7 éves EU-s költségvetés, mint a nemzeti költségvetések, még akkor is, ha a nemzeti költségvetések 12 hónaposak. Nagyon nehezen követhető azonban ez a költségvetés, mert iszonyúan összetett. De nézzük meg a számadatokat. A számvevőszék szerint két új dolog ötlik szembe, amik számomra aggasztóak. Ebben a bizottságban általában a költségeket vizsgáljuk meg, amiket már elköltöttünk, de most olyan pénzek aggasztanak, amit még nem költöttünk el. Ha így tennénk, a jövőre néznénk, akkor nem bontakozott volna ki az a botrány, ami most a sajtót foglalkoztatja, hogy a tagállamok nem fizetnek be a közös kasszába. Egy. A válság során bizonyos tagállamok a GDP alapú hozzájárulásokat nem fizették be. Két tagállam megtagadta ennek befizetését. Ezt arra hivatkozva tették, hogy nem kötelezi őket semmi. A számvevőszék azt mondta, hogy a harmonizált befizetési formulát már korábban felül kellett volna vizsgálnunk. A második kérdésem arra a tényre vonatkozik, hogy ahogy Caldera is mondta, az EU történetében először fordul elő, hogy 7 éves a költségvetési folyamat, és nem tudjuk, hogy a költségeket miből fogjuk fedezni a kiadásokat. Georgiev asszony, önnek rögtön az első naptól kezdve ezzel kell szembenéznie. Mi támogatjuk önt, csak úgy, mint a Költségvetési Bizottság elnöke, mi is biztosítani szeretnénk azt, hogy pontosan behatároljuk, hogy a kiadási és a bevételi oldal egyensúlyban legyen. Tehát ez fontos számunkra. Akkor most a fogható számok és trendek. Ami a számadatokat illeti. Elnök asszony, önnek igaza van. 4,7%-os hibaráta, ez nem megfelelő. Kaldéra úr is említette, 2013-ban állampolgáronként 290 eurót költöttünk el. Ez egy nagyon okos lepontás, mert így könnyebben felfogható az állampolgárok számára. Ami a 4,7 százalékot, illeti a hibarátát, az kevesebb, mint 14 eurót jelent állampolgáronként. Úgyhogy szerintem ez azért nem annyira hatalmas hibaráta aztán a trendeket illetően. Az átlagos irány az általában véve csökkenő tendenciát mutat, ami a hibarátát mutatja, kivéve a mezőgazdaságot és a kutatást ezek kevesebb, mint egy százalékkal növelték a hibarátájukat, persze ez nem elfogadható. Elnök asszony, én úgy gondolom, hogy ezeken a területeken aggasztó a hibaráta. Mindenütt másutt a hibaráta csökkent, még mindig nagy pénzekről beszélünk, de például regionális fejlesztés 45 milliárd euró de ez is csökkenőben van. Kutatás, ott nőtt a hibaráta, külkapcsolatok, ott jelentősen csökkent a hibaráta. Ön is tett ajánlásokat, és ezt követtük. Nagyon fontos számunkra, hogy a külkapcsolatokat szorosan figyelemmel kövessük. Tehát ez üdvözletes ez a trend. Az állampolgároknak nem csak a rossz hírekről akarunk beszámolni, hanem a jó hírekről is, mert válságot élünk, nagyon nagyok az erőfeszítések. Szerintem a probléma most a bevételi oldalon van. Ez az eggesztő dolog. A kiadások 149 milliárdot tesznek ki, a bevétek 148 milliót, ez kicsit aggasztó. Köszönöm, Toyer úr. Nem, Czárneszki úr. Elnézést, nem jól olvastam a listámat. Köszönöm szépen a konzervatívok részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy itt köszönhettem a számvevőszék elnökét, Georgieva asszonyt, és önt elnök asszony, önök a Dream Team, és remélem, hogy így készek lesznek felvenni azt a harcot, amivel szemben állunk. Az Európai Unió pénzügyeinek állapota jelenleg úgy néz ki, hogy az EU-s pénzeket anélkül költenék el, hogy a szabályokat figyelmen kívül hagyják. Mintha az lenne a fontos, hogy elköltsék a pénzt, nem az, hogy jól költsék el az állampolgárok érdekében. Ezt a problémát kell megoldanunk minnyájunknak. Én üdvözlöm ezt az ülést, Üdvözlöm azt a közös akaratot, hogy együttműködjünk a számvevőszék, a szakbizottságunk között, a múltban nagyon sok mindent láttunk már, nagyon sok mindent megéltünk, és nagyon örülök annak, hogy mindenkinek szándéka az, hogy együttműködjön. Jó volt hallani például a számvevőszék elnökétől. 14 évvel ezelőtt a számvevőszék Például a Szantár Bizottság lemondása mögött volt a kiváltó ok. Ez a bizottság a jelenlegi, reméljük, hogy nem fog majd lemondásra kényszerülni. Minden jót kívánunk önöknek, és szorítunk önöknek. Ha az ember megnézi a számadatokat, két és félszeresére emelkedett a hibaráta. Ez aggasztó, hogy ekkora rátát látunk. Annak ellenére, hogy változások történtek, hogy 2012-ről 2013-ra javult a helyzet. A helyzet önmagában még mindig aggasztó, és úgy tűnik, hogy az alagút végén nincs még ott a fény. 322 milliárd euró kifizett elkötelezettség hiány a múlt év végén. Ez a deficit ez azért aggasztó. Az ezévi költségvetésben még többet kellene kifizetnünk, mint amekkora a bevételünk mit tehetünk annak érdekében, hogy a kiadásokat csökkentsük. Csökkentsük azokat a kiadásokat, amik nem szabálykövetőek. A számvevőszék elnöke már említette, jelenleg Az Európai Bizottság azokban az esetekben, ahol egyedül felelős a kifizetésekért, ott alacsonyabb a hibarát, mint amikor a felügyelet megosztott a tagállamok és a bizottság között, ott 5,2%-os a hibaráta. Ez számomra azt jelenti, hogy akkor felszólthatják a tagállamok